Buongiorno cari colleghi, <clears throat> abbiamo... Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Ma sor kerül majd John Hogg szenátorral a találkozóra, aki az Ausztrál szenátus elnöke, és beszámol majd nekünk az Európai Unió és Ausztrália közötti kapcsolatokról. Ahogyan tudjuk, itt van együtt velünk a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság is. Robert Stardi alelnök képviseli ezt a szakbizottságot itt. Az EU és Ausztrália közötti jelentős gazdasági kapcsolatokról is szó esik, majd a nagy távolság ellenére ezek igencsak jelentősek. De nem csupán gazdasági vetületek kapcsolják össze az EU-t és Ausztráliát, hanem a közös értékek, a politikai rendszer, a világról kialakított hasonló elképzelés. Különböző területeken működünk együtt, csak néhányat sorolnék fel. Így például a terrorizmus elleni küzdelem, a közös biztonság és védelem kérdései, együttműködés, nemzetközi fórumokon, és aztán az éghajlatváltozás alapvető fontosságú kérdése. Valamennyien tudatában vagyunk, elnök úr, Ausztrália stratégiai szerepének a dél-kelet-ázsiai térségben. Ez egy nagyon érdekes perspektívát nyújt az önök országának, azaz, hogy valamennyi ebben a térségben lejátszódó fejleményt figyelemmel követhetik. Azt hiszem, hogy ezeket az észrevételeket megoszthatja majd ma velünk, és reagálhat sok kollégánk kérdésére. Mielőtt bevezetné a témáját, átadom a szót társ elnökömnek, Stardi úrnak, hogy üdvözölhessen. Tessék, elnök úr! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szenátor úr, üdvözlöm Önt a házban. Remélem nagyon érdekes volt az eddigi része a látogatásának. Hadd mondjam el, mi történt korábban. Hosszú ideig az Ausztrál-Új-Zélandi delegáció vezetője voltam, de azóta jelentős változások voltak. A Lisszaboni szerződés is jelentős jogköröket adott nekünk tárgyalásokban, a végleg, szerződések véglegesítésében, és alapvetően minden olyan jogszabályban, amely az Európai Unióra vonatkozik az úgynevezett együttdöntési jogkörök keretében. Nagyon örülünk, hogy ennek, ennek tükrében is tárgyalhatunk önnel a mai megbeszélésen. Néhány olyan kérdés, amely érint minket a nemzetközi kereskedelemben, rendre kerül most, és a Dohával kapcsolatban vagyunk kíváncsiak véleményére. Nagyon sokan csalódottak vagyunk persze. Én persze hiszek a több oldalú megállapodásokban sokkal inkább, mint a két oldalúakban. Ez egy fejlesztési, tárgyalási kör volt, és talán tudunk segíteni azoknak az országoknak, amelyeknek nagy szüksége van a segítésre. Úgy tűnik, hogy a döntést már meghozták. A kérdés, hogy van-e egy olyan stratégia, amely segít minket? Ez talán azt azt jelenteni, hogy ugyan a dohai kör most halottnak tűnik, mégis lenne valami tovább mutató jelentő, lehetőség. Az Európai Unióval kapcsolatban az Egyesült Királyságban a közösségi, a kereskedelmi megállapodásokhoz való szerződéseinket továbbra is megtartottuk, és ezek között szerepelt az önök országával is. Milyen problémákat lát a kereskedelmi tárgyalások során az Európai Unióval? Vannak-e kereskedelmi védelmi eszközök, amit alkalmazni lehetne, vagy, le, vagy következményei lehetnek önökre nézve? Több más kérdés is van, amely a kereskedelem védelmi eszköz, védőeszközeivel kapcsolatos. Egyelőre be is fejezem, köszönöm elnök úr, és át is adom a szót Hog szenátor úrnak. Certo. Tessék, szenátor úr, nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, a meleg üdvözlő szavakat. Hadd kezdjem azzal, hogy nem vagyok új az Európai Uniós látogatások kérdésében először a szenátusi elnökeként tavaly jártam itt az ausztrál-új-zélandi delegációval. Világosan, hadd mondjam el már itt az elején, hogy a parlamentet képviselem, nem pedig a végrehajtó kormányzati részt. Ezt természetesen egyértelműen látni kell, csak így lehet megérteni, hogy a parlament két elnöklő tisztviselője egyikeként azt kell, hogy biztosítsam, hogy a parlamentek közti kapcsolatokat erősítjük. Az Európai Unió és az, az Ausztrál Parlament között, az Európai Unió országainak és parlamentjeivel. Ezt a különbséget fontos kiemeljem azért, mert vannak olyan lehetőségek a miniszterek közti kapcsolatban, illetve az egyéb politikai vezetők közti kapcsolatban, amelyek keretében különleges tárgyalásokat lehet folytatni, de a parlamenti szint az, a jogalkotói szint az, ahol egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy a gondolatainkat kicseréljük, és véleményeinket megosztjuk egymással, így járuljunk hozzá a jogalkotáshoz jogalkotóként. Nyolc hete üdvözölhettem Ausztráliában egy delegációt, az Ausztrál-EU eh, delegációs kapcsolatok 30. évfordulóján úgy gondolom, hogy nagyon fontos látnunk. A kapcsolatok felértékelődtek a Lisszaboni szerződés óta, és nagy örömmel hallottam, hogy ezt az első bevezetésben is hallottuk. Be kell lássuk, nem mint hogyha perce valaha is hiányzott volna a programból, de be kell lássuk, milyen jelentősége van az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatunknak. Hogy hogyan jeleztük az EU felé azt a fajta felfogásváltást, ami abban is tükröződött, amikor a kormányzatunk Brandon Nelson nagykövetet nevezte ki. Egyértelműen volt az jelzés önök felé, hogy intenzívebbé kívánjuk tenni a kapcsolatokat, és biztosítani azt, hogy kölcsönösen egymás előnyét szolgáljuk hosszú távon. A közös értékek alapján, és ezt magam is aláírom, még azt is látni kell, hogy több az, ami összeköt, mint ami külön választ minket. A szoros együttműködés területén sok minden van, legyen az éghajlatváltozás, védelem. Ezen még ezeken a területeken dolgoznunk kell, de további együttműködési lehetőségek vannak például Dél-Kelet-Ázsiával való kapcsolataink kialakításában. Ázsia részének tekintjük mi magunkat, hosszú távú hosszú távon érintetnek az ázsiai ügyekben és résztvevőnek. Fontos kapcsolatokat alakítottunk ki Kínával, igen, hosszú ideje már és sokáig eh, alakítottuk ezt. Minden esetre két évvel ezelőtt talán a Kínához való szoros kapcsolataink alapján, és nekem az ausztráliai, Ausztráliába kinevezett kínai eh, nagykövete való kapcsolatok alapján egy ausztrál delegációt eh, vezethettem Tibetbe. Én voltam az első ausztrál politikai vezető, a parlamentből, aki delegációt vihetett Tibetbe az elmúlt húsz év során. Ez nem lényegtelen, hiszen eh, nagyon súlyos emberi jogi kérdések eh, merülnek fel, ki, vagy voltak Kínában, Tibettel kapcsolatban másfél évvel ezelőtt is. Tehát valami olyasmit sikerült az Európai Unióval való kapcsolatainkban visszahozni, amit lényegesnek tekintünk. Mégsem csak pusztán kapcsolatnak tekintjük az EU egészével ezeket a kapcsolatokat. Igen, nagyra értékeljük, hogy sok kétoldalú kapcsolatunk van, amelyeket az elmúlt időszakban alakítottunk ki, és természetesen a kétoldalú kapcsolatokon tovább dolgozunk. Ezt bizonyítja az elmúlt két hétben az, hogy Görögországban jártam, Svédországban és Dániában. És Nagy-Britániában is. Nem csak, meg, nem csak azt próbáljuk meg, hogy a kapcsolatoknak az egyik ágát erősítsük, tehát az Európai Unióhoz való kapcsolatokat, hanem a, az egyes országokkal való kapcsolatokat is fontosnak tekintjük. A kereskedelem olyan kérdés, amit általában a kereskedelmi minisztere szoktam hagyni, hiszen sokkal képzettebb az ilyen ügyekben, mint én. De mégis azt hiszem, hogy ma délután, ahogy a, az ausztrálok mondani szokták, meg um, talán minden gond nélkül mondhatom azt, hogy a véleményünk szerint a dohai tárgyalási kör siker volt. Úgy gondoljuk, és ez politikai pártokat átfogó vélemény, hogyha a jövőnk az, hogy ne csak a gazdasági térben, hanem globális szinten biztosítsuk a jövőt, akkor a kereskedelem kérdését nagyon súlyosan kell tekintenünk, hasonlóan sok más lehetőséghez, csak így lehet gazdasági növekedésre számítani. A kereskedelmi liberalizálás élvonalában járunk már régóta. Az én kormányzatom preferált opciója mindig is a többoldalú fórumok egyeztetése szemben a kétoldalúakkal. A többoldalú fórumokban ugye nyilvánvalóan nehézségek vannak, de mégis sikerült kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat is megkötnünk, és ezzel is javítanunk hatékonyan gazdasági helyzetünket. Nagyon nehéz körülményekkel szembesülünk most a globális pénzügyi válság miatt. Minket ez ugyanúgy érint, mint Európát. Jelentős beruházások, beruházásaink voltak, egy nagy ösztönző csomagot alakítottunk ki, de az ösztönző csomag hatására nem csak, hogy a recesszióból sikerült kikerülnünk, de a kereskedelmi attitűdök miatt remélhetőleg sikerül, sikerült a globális pénzügyi válság legnehezebb részéből is kedvezően a gazdaság szempontjából kedvezően kilábalnunk. A gazdaságunk virágzik bizonyos értelemben, és eh, mindig lenyűgöz az, hogy eh, a világ egyéb valutájával szemben hogyan alakult eh, a mi deviza árfolyamunk. Ezért én magam is eh, hálás vagyok, hiszen sokkal olcsóbb nekem, például ha a feleségemmel Európába jövök, és ő az én pénzemet költi, mert tudom, hogy sokkal többet kapok eh, eh, értékben a pénzemért, mint korábban. De talán ennyiben fogalmazva azt is mondhatom, hogy ebből is látszik, hogy milyen mértékben, milyen lényeges mértékben fejlődött gazdaságunk ha a kereskedelem tovább, vajon a kereskedelem további liberalizációját várjuk -e? Egyszerűen igen a válasz. Hiszünk abban, hogy ezzel megfelelő foglalkoztatást biztosítunk, amihez ar, amire arra van szükség, azért van szükség, hogy méltóság, tisztelet és önértékelés megmaradhasson az ausztrál gazdaságban. Természetesen ilyen körülmények között arra is szükség van, hogy át lehessen állni onnan, ahol az ipar, ahol a vállalatok egy bizonyos ponton voltak, ahol a gazdasági környezet egy bizonyos időszakban volt, hogy átálljunk erről a helyről, az A pontról egy B pontra, arra, ahol már a tárgyalások eredményét élvezhetjük. Természetesen nem teszünk úgy, mintha nem lennének nehéz kérdések. Az egyik olyan kérdés, amit egyértelműen minden kereskedelmi tárgyalások során megtárgyalunk, az a mezőgazdasági termékek kérdése, és tudom, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés olyan fórumokon is, mint az önöké, és nyilvánvalóan egyértelműen problémát jelent. Talán jobban érdekli önöket, hogyha kérdéseket felesleges persze mondani azt, hogy nálunk is van a parlamentben egy közös külügyi bizottság, amely a parlament mindkét házából, tehát a szenátusból és a képviselőházból is tömörít magában tamogat, tagokat, és több kérdést tárgyal meg. Védelmet, kereskedelmem kérdéseket és emberi jogi kérdéseket. semmi másra nem figyelünk, mint ezekre a kérdésekre. Biztos vagyok abban, hogy önök is látni fogják, hogy milyen fontosak számunkra ezek a kérdések, és mindig kész vagyunk arra, hogy az Európai Uniós kollégákkal ezekről tárgyaljunk. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül átfogó, ugyanakkor rövid beszámoló volt, és most megkezdhetjük a vitát, hogyha vannak kollégák, akik észrevételekkel, kommentárokkal akarnak élni, vagy kérdést kívánnak feltenni Hog elnök úrnak, akkor Hog elnök úr szívesen megosztja majd önökkel gondolatait. Gáler úr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, azt hiszem, hogy kiborítottam egy kis vizet, de nem érdekes, nem volt végül is földrengés. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Egy olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amelyről nem szólt a bevezetőjében, de néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk ebbe ezzel az AKC szakcsoportban, ebből ugye a P, eh, illetve a C a csendes óceáni térséget jelenti, és tudjuk, hogy önök is nagyon sokat tettek ennek a régiónak a stabilizálása érdekében, hiszen ott is vannak olyan területek, mint a Fidzsi-szigetek, vagy a Szolomon-szigetek, ahol általában sok probléma merül fel. 2005-ben ott voltam például a Salomon-szigeteken, illetve Papua új Guinea a legnagyobb AKC ország ebben a régióban. Az a kérdésem, hogy önök hogyan gondolkodnak a stabilizációról, vagyis a Fidzsi szigeteken, a Salamon szigeteken és Papua új Guineában zajló események függvényében vannak ennek illegáci bevándorlási vonatkozásai önök számára, hiszen elég sok európai fejlesztési alapforrás irányul ebbe a térségbe, Látnak-e együttműködési lehetőségeket, hogy a fejlesztési pénzeket esetleg közösen jobban ki tudjuk használni? Köszönöm. Prego, onnan, presidente. Tessék, elnök úr. Ami ezt a kérdést illeti, mindig mm, ahogyan mi mondani szoktuk, a saját udvarunkon nagy figyelemmel söpörölgetünk. Van egy minisztériumunk, amelynek egyik fontos feladata, hogy jó kapcsolatot tartson fel az érintett országokkal, az északi keleti irányban, és különösen az észak-nyugati irányban Ausztráliától. Ami a Fidzsi szigeteket illeti, eddig még nem vizsgáltuk meg annak a lehetőségét, hogy ma, mi magunk próbálnánk megoldást találni erre a problémára. Megpróbáltunk a dél-nyugati országokkal együtt dolgozni azokon a kérdéseken, amelyeket talán meg lehet oldani békés módon és harmonikus eredményre számítva. Nem gondoljuk úgy, hogy mi lennénk ennek a műveletnek az irányítói, szorosan együttműködünk az új-zélandi kormányjal, azt próbáljuk biztosítani, hogy a kapcsolataink ebben a térségben kiemelkedően működjenek. A fejlesztési segélyeink összegét megnöveltük annak érdekében, hogy a kormányzási és jogállami építési kérdésekben segítséget tudjunk nyújtani, illetve az alapvető szolgáltatások, valamint a HIV-AIDS területén. Tehát megpróbálunk bizonyos szerepet játszani a stabilitás kialakításában ezekben a térségekben. Ami Pápua Uiginát illeti, amit ön külön is nevesített, jó kapcsolataink vannak az országgal, és gyakran, mint házigazda parlament, vendégül látunk a Salomon-szigetekről, Pápua, Új-Gineáról vendégeket, és bizonyos kormányzati együttműködési programokat is kialakítottunk. Ezek folyamatban vannak, az a célunk, hogy a demokrácia színvonalát javítsunk ezekben, javítsuk ezekben az országokban. Május 25-én én magam személyesen is Tongába fogok látogatni, és ott részt veszek egy általános tárgyalással, azzal kapcsolatosan, hogy nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot foglalnának az alkotmányukba. Biztosítom önt, hogy semmilyen körülmények között nem fordulhat az elő, hogy mi megmondjuk, hogy ők mit tegyenek, vagy hogy kioktassuk őket, de ők ellátogattak a mi parlamentünkbe, megfigyelték, hogy ez hogyan működik, és szeretnénk erre még többeknek lehetőséget adni. Aktívak vagyunk ebben a régióban tehát, és aktívak vagyunk egy másik szomszédunk összefüggésében is, Indonéziára gondolok. Ez az egyik legnagyobb ország a térségben, közvetlen szomszédunk. Nagyon fontos tehát, hogy jó kapcsolatot tartsunk fenn ezzel az országgal. Azért említettem ezt, mert az illegális bevándorlás kérdése itt a legégetőbb, Tudom, hogy Európában is sok gondot jelent ez. ez számunkra is fontos probléma, de nem ugyanolyan nagyságrendű, mint Európa számára. És nem közvetlenül Pápua Új-Gineából, tehát északról vagy délnyugatról irányul felénk ez a bevándorlás, hanem az észak-nyugati térségből, Malajzián keresztül és ide tartozik Indonézia is, és aztán ugye egy nagyon veszélyes, szoros, ami itt található, és ennek a problémának a mértéke nem olyan mértékű, mint amit Lampedusa-ban látunk, vagy Görögországban. Ugyanakkor számunkra nehézséget okoz, humanitárius aggályokat vet fel, és nyilván megoldást kell rá találnunk, vagyis hogy hogyan tudjuk kezelni az illegális bevándorlás jelenségét. Azt hiszem a kérdéseire alapvetően válaszoltam. Ehm, Most a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságbeli kollégánk Scholz úr felszólását hallgatjuk meg, tessék. Köszönöm, elnök úr köszönetet mondok az információkért. Két szempontra kérdeznék rá, arra a szempontra is, amit a Stördi úr, a társ elnök úr felvetett a vita kezdetén, azaz, hogy hogyan ítéle meg a Doha tárgyalási forduló valós perspektíváit. Ez valóban reális célja Ausztráliának, hogy ebben kötelezettséget vállaljon, és ha igen, akkor hogyan vállal kötelezettséget a jelenlegi tárgyalási fordulóban, a zajló tárgyalásokban, hogy ezeket a tárgyalásokat lezárják, és lát-e hajlandóságot a partnerek részéről, különösen a fejlett ipari országokra gondolok, hogy együtt tegyenek valamit a dohai tárgyalási forduló lezárása érdekében. A második kérdés ezzel némileg összefügg, mégpedig Beszélünk itt a multilaterális vagy regionális kereskedelmi együttműködésről, az EU regiók, régiókkal folytatott együttműködéséről. Az EU célja ezen régiók szem előtt tartása, hogy ne egyedi bilaterális kereskedelmi megállapodásokat kössünk, hiszen ezek mindenféleképpen visszalépést jelentenének, tehát egy multilaterális megállapodás sok van-e az ázsiai országokkal, és látja azt, hogy az ASEAN országokkal a nemzetközi megállapodásukat fenyegeti azt, hogy az EU egyes délkelet-ázsiai országokkal bilaterális nemzet, nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kíván kialakítani. És a harmadik kérdés, Pápuai Guinea Fidzsi vonatkozásában kritikusan szemléltük, illetve értékeltük a Fidzsin kialakult helyzetet itt az Európai Parlamentben, már ami a gazdasági megállapodás értékelését illeti. Úgy véli-e, hogy a Fidzsvel kötött megállapodásunk lezárása arra a közös erőfeszítésünkre vezethető vissza, hogy akkor esetleg ezáltal a demokratikus fejlemények Fidzsi szigetén késedelmesen következnek be. Tessék, elnök úr! Csak hogy először az utolsó kérdésére válaszoljak. Nem hiszem, hogy az én kompetenciám volna kifejteni nézeteimet arról, hogy milyen is lesz a helyzet a Fidzsi-szigetekkel kapcsolatosan. Persze van erről megfelelő véleményem, de ezt már azt hiszem, hogy teljes mélységében kifejtettem. Amely, ami a második kérdését illeti, megvan arra a lehetőség, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a multilaterális és a bilaterális kapcsolatok megközelítése között. Nem hiszem, hogy a két dolognak ellent kellene mondania egymásnak. A kettő között egyfajta egyensúlyt, harmóniát kell kialakítani. Mindig is amellett érveltünk, hogy a többoldalú kapcsolatokat előmozdítsuk, legalábbis a mi oldalunkon, a kormányzatban a politikai partnereink nem ugyanilyen szintű jelentőséget tulajdonítanak ennek az erőfeszítésnek. Azért azt gondoljuk, hogy ez a két megközelítés egymással összhangban is működhet. Ami a dohai fordulót illeti, engedje meg, hogy megemlítsem, hogy nagyon aktívak voltunk a dohai forduló tekintetében, és a KANC csoportot mi kezdeményeztük, és úgy gondoljuk az urugvái fordulónak a sikere elsősorban ennek köszönhető. De bizonyára ön is tudatában van, hogy a kereskedelmi tárgyalások kérdése soha nem egyszerű kérdés, Általában igen jogosan mindenki a saját céljait próbálja elérni a tárgyalások során, és még a szabadkereskedelmi tárgyalások során, a kétoldalú tárgyalások során is nagyon nehéz megegyezni, és vannak olyan körülmények, amelyekre nem tudunk végső soron választ adni mi úgy szeretnénk gondolkodni, hogy a Doha-i forduló még nem való teljes kudarcot, a folyamat még nem halt hanvába, hanem a multilateralizmus végső soron a megoldás lesz ezekre a kérdésekre. Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági problémákat, az egész világ gazdasági problémáit kétoldalú oldalon, ö, alapon nem lehet megoldani. Egyfajta univerzális megközelítésben kell ezt kezelni, minden nemzetet bevonva, hogy minden nemzet számára előnyös gazdasági megoldásokat találjunk. Ez a megközelítés nyilván nem szabad, hogy sértse egyetlen gazdaság érdekeit sem. Itt jön a képbe ez a fajta nehéz egyensúlyozás, és ez egy nagyon nehéz feladat. Időről időre ahogyan mondani szokták, a fogunk közé kell venni a puskagolyót, hogy tudjuk, hogy mi lesz a megoldás. Hogyha volna egy varázs megoldásom, akkor azt hiszem, hogy visszavonulnék a politikából, és holnaptól varázsló volnék. Nem hiszem, hogy van egy bűvös megoldás, nem hiszem, hogy bárki rendelkezne ilyesmivel, de hogyha van ilyen, akkor szeretném, ha én tudnám ezt. Nagykövet úr, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, Hog elnök úr, hogyha valamit hozzáfűzhetnék, néhány meggondolást. Először is természetesen a történelem során voltak Ausztrália és az Európai Unió során konfliktusok kereskedelmi kérdésekben. Ausztria mindenképpen szeretné, ha a dohai forduló sikeres volna Dögut és Emerson miniszterek nagyon gyakran tárgyalnak ebben a kérdésben, a múltban élenkült ez a folyamat. Nem túl fényesek a kilátások, de azért még nem is reménytelen. Az Egyesült Államok, Brazília, India nehézségekkel találkozott az el, különböző tekintetekben, különböző, különböző okokból, például a nem mezőgazdasági piacra jutás tekintetében, és most két oldalú szabadkereskedelmi tárgyalásokat is folytatunk, hetet egészen pontosan jelen pillanatban, és múlt héten bejelentettük, hogy meg fogjuk nyitni a piacainkat ágazati alapon, még akkor is, hogyha a másik oldal nem ad ugyanilyen mértékű hozzáférést piacaihoz. Ami a Fidzsi szigeteket illeti, illetve a gazdasági csomagot, Nagyon nyugtalanító a fiji szigetek legújabb néhány politikai fejleménye a az új-zélandiak és mi is a rezsim ellen szankciókat kívánunk bevezetni, illetve 30 millió eurót költünk évente fejlesztési segélyekre. Ezeket civil szervezeteknek, nem kormányzati szervezeteknek juttatjuk. Az Európai Bizottság eh, a csendes-óceáni térségben igen nagyvonalú a támogatások területén, és eh, közösen próbálunk eh, segítséget nyújtani a Fiji szigeteknek, és remélhetőleg ez el is éri majd a címzetteket. Ami pedig azt az összefüggést illeti, hogy az Európai Unióval egy keretmegállapodás tárgyalása van folyamatban. Az egyik terület a segélyek és támogatások delegált kezelése, ahol már sikereket értünk el. Mi a csendes óceáni térségben, az EU pedig Afrikában fog ebben nagyobb szerepet vállalni. Köszönöm, nagykövet úr. Rocsak képviselő kap szót, aki az ázsiai kontinens delegációjának alelnöke. Szeretnék három kérdést feltenni. Az egyik Új-Zélandra vonatkozik, mert Ausztrália talán legerősebb partnere és szabad kereskedelmi megállapodások területén a legrégebbi partnere Új-Zéland. 1966-ban írták alá az első megállapodást, azóta többet is szignoztak már össze tudja hasonlítani az integrációt, nem csak a gazdasági integrációt, ami, ha, azzal, amit mit az Európai Unióban végzünk el munkát. Tehát lát-e hasonlóságot Ausztrália, Új-Zéland integrációja és az európai integráció között? A szabadkereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatosan kérdeznék még egy ASEAN, Új-Zéland, Ausztrália háromoldalú megállapodásról is. Két-három évvel ezelőtt merült fel ennek az elképzelése. Hogyan halad ez az ügy? Az ASEAN 400 millió fogyasztót tömörít, és ez nagyon fontos lehet Ausztrália számára. A harmadik kérdésem azok alapján, amit ön jelzett az imént, vagyis, hogy szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdeményeznek Kínával, Japánnal. Ezzel kapcsolatosan érdekelne, hogy milyen terveik vannak, illetve ezek a folyamatok hogyan zajlanak. Köszönöm. Prégo, Tessék, elnök úr. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami Új-Zélandot illeti, nem tudom, hogy én vagyok-e az, aki megfelelően kvalifikált arra, hogy összehasonlítsa ezt a helyzetet az EU integrációjával. Tudomásom szerint az EU integrációja lényegében másról szól. Nem hiszem, hogy közvetlenül össze kell hasonlítanunk azt, amit önök itt tapasztalnak, illetve az Új-Zéland-Ausztrália tapasztalatot, de minden esetre úgy gondoljuk, hogy sokféle témában, sok területen hosszú ideje párhuzamosan fejlődik a két ország. Például az élelmiszeripari szabványok területén. Itt is úgy gondoljuk, hogy nagy lehetőség van a normáink közelítésére. Ahogyan ön is említette, a személyek szabad mozgása is biztosított országaink között. Ugyanakkor én azért úgy gondolom, hogy valószínűleg az egyetlen lépés, ami valóban jelentős változást jelentene a jelenlegi helyzethez képest, az volna, hogyha egy parlamenti unió alakulna ki, ami a közeljövőben nem valószínű, hogy létrejön, hiszen az országaink szuverenitása szempontjából nem gondoljuk, hogy erre most szükség volna, és talán egyfajta közös fizetőeszközt is kidolgozhatnánk, de erről sem úgy gondolkodunk, hogy valamikor a közeljövőben létrejöhetne. Részt vettem az ő a mi parlamentünk egyik szakbizottságának a munkájában. Ez a szakbizottság szélesebb összefüggésben vizsgálta meg ezt a kérdéset, vagyis a közös valuta kérdését a dél csendes óceáni térségben, hiszen így be tudnánk vonni a kisebb államokat a kereskedelembe Ausztráliával, Új-Zélandal, ha egységes volna a fizetőeszköz, hasonlóképpen ahogyan ez az euróval történik. Tudom, hogy nem minden Európai Unió eh, ország vesz részt eh, az eurózónában, ugyanakkor amikor ezt az elképzelést kidolgozták, eh, nem talált mindig teljesen pozitív fogadtatásra a szélesebb értelemben. Ami az ASEAN-nal kötött megállapodást illeti, ez valóban nagyon jelentős, ahogyan a nagykövető is elmondta. Mi nagyon szívesen nyitjuk meg a kereskedelmi határainkat, úgy gondoljuk, hogy csak ezen keresztül növekedhet gazdaságunk. Ausztrália és Új-Zéland számára az, hogy részt vehetünk egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásban, mindig egy kedvező lehetőség. Szólva aztán a kínai és más szabadkereskedelmi megállapodásokról. Itt is azt kell mondanom, hogy nem vagyok tudatában a napi részleteknek, de azt tudom, hogy Kínával különösen nem számítottunk az eddigiekben sem arra, hogy nagyon egyszerű lesz egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás kötése. A Kínával fenntartott kapcsolat lényegében üzleti kapcsolat számunkra, és nagyon sok érdeket kell figyelembe vennünk ennek alakítása során. Japán tekintetében sem tudok sokkal többet, úgyhogy úgy gondolom inkább ebbe nem bocsátkozom bele a témába. Uh, uh, Köszönöm. Kiegészíteném ezt azzal, hogy Kína az első számú kereskedelmi partnerünk az EU után a második volt egészen a gazdasági válságig. A szabadkereskedelmi tárgyalásaink azonban nehezen haladnak Kínával. Mindkét oldal felelős ezért, Ugyanakkor úgy gondoltuk, jobb ennek most egy újabb bendületet adni, úgyhogy jövő héten felveszük a tárgyalások fonalát. Japánnal viszont viszonylag jó szakaszban halad a szabadkereskedelmi tárgyalás. Japán nagyon fontos kereskedelmi partnerünk. Az EU nagyon sok kereskedelmi tárgyalást folytat ASEAN országokkal is, és az ASEAN-nál az EU úgy döntött, hogy nem multilaterális megközelítésben dolgozik, hanem két oldalú megállapodásokat köt, és mi arra biztatnánk az EU-t, hogy folytassa ezt az erőfeszítést. Mi az Európai Unióval nem kívánunk szabadkereskedelmi megállapodást kötni, nem zárjuk ki ennek a lehetőségét valamikor a jövőben, de talán a multilaterális kereskedelmi agenda keretében, ami most azért nehezen halad, ezt az erőfeszítést is folytathatnánk. un certo numero di... Még vannak néhányan, akik szót kértek, és körülbelül fél óra időnk van, tehát hogyha egyetért, akkor kettő kettő felszólalónak adnám meg a szót, majd pedig önnek adom meg a szót, hogy válaszoljon. Így módon időt takaríthatunk meg. Kacak úr, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagja, tessék. Köszönöm, elnök úr. Hog szenátor úr, tisztelt kollégek! Nagy érdeklődéssel hallgattam beszámolóját, álláspontját, azt illetően, hogy hogyan zajlanak a Doha forduló tárgyalásai, illetve Ausztrália kapcsolatairól szóló beszámolóját. Nagyon fontos ezen tárgyalások tartalma annak érdekében, hogy a multilateralizmus megközelítését szorgalmazzuk ezen kapcsolatokat illetően szótejtett a Kínával, illetve Japánnal fenntartott bilaterális kapcsolataikról. Egy kérdést szeretnék önnek feltenni, mivel olvastam, hogy az Indiával folytatott tárgyalásaik ebben az évben kezdődnek majd meg, Tudja, hogy az EU is hasonló megállapodás megkötését szorgalmazza Indiával, azonban vannak nehézségek az indiai féllel, különösen a fenntartató fejlődéssel kapcsolatos záradékot illetően, illetve a gyermekmunka és egyéb szempontok tekintetében. Úgy véli-e, hogy önök is tárgyalásaik során nehézségekbe ütköznek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. A második kérdésem a bilaterális kereskedelem Ausztrália és az Európai Unió között. Ez negatív szaldós Ausztrália számára. Tehát az export harmad annyi, mint az import. Hogyan próbálja ezt a tendenciát megfordítani, és egy jobb egyensúlyt elérni a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokban. Elnök Siewicz képviselő következik. Dziękuję bardzo. E, przybywa pan z tego regionu świata, e, który e, jest... Köszönöm szépen. A világnak egy olyan részéről ön amely talán a távolságok miatt kevésbé ismert itt Európában. Mégis úgy tűnik, hogy az elmúlt években Kína dominanciája a világ önök felé eső részén is dominanciára e, nyer, a gazdasági növekedés és egyéb is erősödik. Hogyan látják Ausztráliában Kínát? Hogyan érzékelik ott önök Kína fejlődését? és milyen a párbeszéd Kína és Tájván között az esetleges eh, egységesülés a két ország között. Tessék, elnök úr, ha válaszolni kíván a két kolléga kérdésére venni a szó. Uh, Nos, eh, nézzük először az Indiával való tárgyalások kérdését. Mi természetesen nem fogunk semmit, semminek elébe menni, és semmit nem fogunk elfogadni, ami a gyermekmunkával kapcsolatban van, és ami az emberi jogok egyéb kérdésé körével kapcsolatban bármiféle hiányosságot jelentenének. De ez egyértelműen a tárgyaló felek dolga lesz. Én nem állok hozzájuk egészen közel, és azt azonban elmondhatom, hogy bármiféle szabadkereskedelmi megállapodásra kerülne sor, az mindenképpen elfogadható lesz a normál emberi jogi normák szempontjából és az ausztrál emberek szempontjából is. Szeretjük, hogyha olyan olyan népnek tekintenek minket, akik fenn kívánják tartani és erősíteni az emberi jogokat. A másik pedig nem szeretnék ezekről részleteket tovább mondani. Ami az esetleges hiányosságokat, kereskedelmi egyenlőtlenségeket érinti. Nos, véleményük szerint ez nem egyértelmű van, nem, nem szükségszerűen az áru kereskedelemnek a kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy mi kereskedelmi szolgáltatások terén jelentős dolgokat tudunk kíván, kínálni. A szolgáltatások terén a parlamenten keresztül legalábbis úgy láttam, hogy itt még jelentős korlátozások vannak, mint például az árukereskedelemben voltak korábban a vámtarifák. Szóval úgy gondoljuk, hogy jelentős szaktudásunk van egy sor területen, elsősorban a pénzügyi területeken, turizmus, oktatás terén, és természetesen ezeket a mesterséges korlátokat nyilvánvalóan fel lehet állítani, hogy a hozzáférést azt megakadályozunk. Nyilvánvalóan fontosnak tartjuk az ipart, de tudjuk, hogy óriási természeti erőforrás készleteink vannak, amiket exportálhatunk. Ezek közül pedig sok nem tartozik a vámtarifa rendelkezések, illetve korlátozások alá. De a szolgáltatásoknál ugyanez a fajta lehetőség van, úgy gondoljuk, hogy ugyanúgy megnyílnak a lehetőségek, mint bárhol máshogy. Ami pedig Kína dominanciáját illeti. Önök is tudják, hogy hogy az elmúlt 30 évben legalább nagyon jelentős tárgyalásaink voltak, az akkori helyzetek ellenére és a különböző kormányokat sikerült az idő során rábeszélnünk, velük tárgyalnunk. Hiszünk abban, hogy Kína különböző területeken kulcsfontosságú szereplő, és aktívan be kell vonni őket. Ők keresnek minket, mi keressük őket párbeszédben, és fel kell, hogy egymást kölcsönösen szólítsuk arra, hogy be kell látni, hogy közös megértésre van szükség. Nos, Kína-Tajvan viszonyában ez bizonyos mértékig a régió stabilitásával van kapcsolatban. Hosszú-hosszú ideje már mindig is úgynevezett egységes Kína politikát folytattunk, mindig azt mondtuk, elismertük, hogy egy Kína van, és Tájvánt pedig, ahogy mondtuk, mindig is gazdasági egységnek tekintettük. A kínaiak megértették ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Természetesen üdvözölnénk minden olyan próbálkozást, amely abban az irányba mutatna, hogy a két gazdaság összefonódna, és eh, gazdaságilag is egységes, és a nemzetközi diplomáciai szempontból is egy gazdasági egységnek lenne tekinthető. De ön is, eh, talán, önök is talán tudják, hogy eh, az Ausztrál csendes óceániai régió fejlesztésében egy picit lemaradtunk, de nyilvánvalóan ezekbe a gazdaságokba Tájvánt is bevettük. Én ez a fajta kapcsolat az APEC részeként, a gazdaságnak, az APEC gazdasági részeként az évek során már fejlődött, és a kínai kormány mindig tiszteletben tartotta ezt a megközelítést de az egységes Kína politika egyértelműen dominál. Most pedig megadom a szót Robert Sturdy kollégának, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnöke tessék. Uh, thank you, Chairman. Um, first of all, uh, something... Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Hans Pöttering is itt van ma közöttünk. Én először vele akkor találkoztam, amikor még a haja barna volt, egy, egy, tulajdonképpen egyikünknek sem volt egy őszhajszál sem a fején, ami már nagyon rég volt, és akkoriban is már valami olyasmit mondott nekem, ami nagyon fontos az ausztrál-új-zélandi helyzettel kapcsolatban, különösen a vasárnap fényében. Az Európai Unióban békét biztosítunk, és ez rendkívül fontos. Szeretnék köszönetet mondani mert önök és segítettek, hogy vasárnap most ünnepelhessünk. Gondolja, hogy a mezőgazdaság továbbra is problémát jelent. Úgy látjuk, hogy az árak a, a búza ára 200 dollár tonnánként, az á, a rizsáláról nem is beszélve. A mezőgazdaságban problémák vannak. Úgy látszik, hogy a világ lak, lakossága havonta 50 millióval fog növekedni 2050-ig, és ez alapján az élelmiszer ellátás már nem pusztán kvóták vagy eh, vámtarifák kérdése lesz, egyszerűen fő probléma lesz. Nem tudom ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Még valami, amit eh, az eligazítás, eligazító dokumentumban olvastam. Mivel a külügyi, ugye a közös, eh, külügyi a közös megbeszélés ez, ön ugye azt említette, hogy a kereskedelmi minisztérium jelzését követve a elkötelezte magát Ausztrália, hogy 2011 áprilisától egy új politikai nyilatkozat mentén, kereskedelempolitikai nyilatkozat mentén működjön. A kereskedelempolitikát függetlenül fogják minden olyan intézkedéstől megfontolni, amely a külpolitikának lenne a rálendelve. Ez teljes mértékben egy ellentmond a Lisszaboni programoknak. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Köszönöm. President. Zsan következik. A Biztonság és Védelmi bizottság alelnöke azt hiszem egy közös érdekű témáról, biztonságról és védelemről kíván szót eltenni. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, először is hadd fejezem ki rokon szemvemet. Az ön választott tartomány a Queensland iránt, hiszen jó magam is éltem Ausztráliában és Új-Kaledóniában is jártam nemrégiben, és láttam, hogy milyen hatalmas károk léptek ott fel. Nos, több kérdés van, amely a védelemre vonatkozik. Először is szeretném tudni, hogy a költségvetési megszólítások időszakában valamennyi nyugati ország számára, amely kihat a védelmi képességeinkre valamennyi államban, Ausztrália milyen fajta védelmi politikát kíván folytatni a következő években? Önök is elszenvedik -e a költségvetési megszorítások súlyát, és látják-e, hogy ezek a katonai kapacitásaik csökkennek? A második kérdésem a közös biztonság és védelmi politikára vonatkozik, amelyeket, amit mi európai szinten valósítunk meg. Látta itt lehetséges partnerséget Ausztráliával, és vannak katonai műveleteink, például a Naval művelet, vagy a Szomáliában a kalózkodás elleni művelet, van rengeteg olyan műveltünk, amelyek a polgári védelem területére tartoznak, az állami építés témájában például van szakérti, szakértelmünk a védelmi rendőrségi területen, ez talán nagyon hasznos lehet, és Ausztrália érdeklődéssel tekinte egy ilyen fajta partnerség felé az Európai Unióval ezen a területen. Ez egy lehetséges területe lenne az együttműködésnek. Köszönöm. Tessék, elnök úr, a szó. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Ami a kereskedelmi nyilatkozatokat illeti. Az elmúlt három, tehát három hete vagyok úton, úgyhogy nem biztos, hogy tudom, hogy miről van szó erről a kormány nem igazán a kormányon nem erről tárgyaltam, egyszerűen az utazásomra ügyeltem. A miniszteri nyilatkozatokat azonban ismerem, de talán azt elmondhatom, hogy talán nem lehet egyszerűen a mezőgazdaság kérdésének hátat fordítani. Ez nagyon fontos lesz végül is. És most, amit a piaci erőkkel kapcsolatban mond. Nos, nem tudom, hogy a piaci erők valóban rendezik-e majd ezt a helyzetet. Személyes véleményem, hogy valamilyen fajta beavatkozásra szükség lesz. A második felére pedig a miniszter, tehát a miniszterek nyilatkozatára vonatkozó kérdést, amiről én persze nem is tudok, átadom a nagykövet úrnak. A védelem nem csökkent az osztrák kormány elkötelezettsége e területen. A védelmi erőkkel kapcsolatban ez egyértelmű. Nyilvánvalóan a kormánynak erre vonatkozó költségvetést meg kell határoznia. Ez év május 4-én fog erre sorra kerül, sor kerülni. Az, hogy a kormány milyen konkrét kezdeményezéseket fog a költségvetésen keresztül érvényesíteni, ezt nem látom még, de nagyon meglepne, ezt nem is kell mondjam, hogyha bármilyen formában ezzel gyengítenék, vagy megkérdőjeleznék a védelmi erők iránti elkötelezettségünket. Határozottan készek vagyunk arra, hogy aktívan készt eh, részt vállaljunk, ahogy önök is tudják, eh, olyan eh, körülményekben, mint Afganisztán. És nem csak, hogy jelentősen elkötelezettek vagyunk a béke és biztonság iránt ilyen helyzetekben, hanem ugyan annak ellenére, hogy nem vagyunk NATO tagok, mégis készek vagyunk abban, hogy az ő műveleteinkben is részt vegyünk. Így, tehát biztosítjuk erőink egyesített NATO erőkben való részvételében. Líbiával kapcsolatban nincs meg, tehát túl távol vagyunk Líbiától, talán nincsenek meg a megfelelő forrásaink hozzá, de Rád úr, a miniszterünk igen aktív szerepet játszott a berepülési tilalom a régióban való meghatározásánál. Úgyhogy nem csak, hogy összpontosítunk a katonai részvételünk és külügyi részvételünk kapcsán, hanem igenis nemzetközi szinten értékeljük és értelmezzük szerepünket ha egy példát akarnának arra, hogy egy folyamatban lévő vitában hogyan veszünk részt, nos, akkor elég, hogyha megnézik hogy a ciprusi igazság vagy fegyverszünet óta, hogyha szabad ennek nevezni azt, hogy alakult a, a helyzet? Nos, semmiképpen nem változott a kötelezettség, az, a mm, felelősségvállalásunk, kötelezettségünk azóta sem azon a területen. Az egyéb kérdésekben, mint például kalózkodás, ezeket is megvizsgáljuk saját műveleti kereteink között, és több jelentős forrás is rendelkezésünkre áll, amelyeket már alkalmaztunk is adott esetben az illegális bevándorlással szemben. Nem csak a flotta, hanem általában a, a vám, a víz, vízi őrjáratok terén valósul meg, de ahol lehet, igyekszünk például berendezéseket is meg a, megfele- a, a jóváhagyásra rendelkező ENSZ műveletekhez kölcsönözni. Nincsen jelentős védelmi erőnk. Ez azonban nem tart vissza minket attól, hogy a békét és a biztonságot a mi régiónkban és a világ egyéb pontján is biztosítsuk, illetve a biztosításában részt vegyünk. És átadom a nagykövet úrnak a szót, hogyha további megjegyzései vannak. Köszönöm, elnök úr. A védelmi, védelemmel kapcsolatban Ausztrálában a GDP 2%-át költjük jelenlegi kormány 3%-os éves nő, védelmi költség növekedés iránt kötelezte el magát a következő évtizedben, a hatékonyság és, hatékonyságot is javítani kívánjuk a, a védelmi kiadások keretén belül is. Partnerségeket alakítunk ki nem csak a határok mentén a régióban, hanem globálisan. Jelenleg tárgyalunk hosszú távú stratégiai partnerségről, például a NATO-val, a különböző területeken humanitárius és katasztrófa segítségnyújtás, a kalózkodás, békefenntartás globális felfogással közelítjük meg a biztonsági kérdéseket. És ahogy az elnök is mondta, mi vagyunk a tizedik legnagyobb résztvevője az, az afganisztáni bevetéseknek, és hiszünk ennek eredményességében. Például a hason, más tevékenységekben is hasonló elkötelezettséggel veszünk részt, például a szomáliai partoknál a kalózok elleni felnépésben. A múlt héten volt egy bejelentés, amely lényegesen megváltoztathatja a kereskedelmi tárgyalásokhoz való kormányzati hozzáállást, jelezték. Való igaz, a gyermekmunkával kapcsolatban a, munka, a kereskedelmi tárgyalásokban ezeket a kérdéseket hasonlóan például a munkavállalókkal való visszaélésekhez ugyanúgy fel fogjuk vetni. A kereskedelmi tárgyalások, ha szükséges, oda fognak vezetni a saját piacainkat, ugyan megnyitjuk, de ilyen körülmények között csak korlátozott hozzáférést biztosítsunk ezen tárgyaló partnereknek. Nem nem egyszerűen csak cégérátfestésről van szó akkor, amikor újra tárgyaljuk ezeket a megállapodásokat, hanem lényegi kérdésekről tárgyalunk. A világ uránkészletének 40%-ával rendelkezünk, és annak ellenére, hogy Indiával például soros kapcsolatban állunk, nem szállítunk uránt nekik, mert ők a fegyverzett korlátozási, illetve a lefegyverkezési egyezményt nem írták alá. Mivel erős gazdasági helyzetben vagyunk, az, e- és azért, mert az elmúlt 40 évben a az ausztrál kormányok mindenféle területen jelentős és eredményes reformokat valósítottak meg, ezért lehetőség van arra, hogy tovább megnyithassuk piacainkat, hogy a gazdaságunk és a virágzásnak nagyobb utat engedjünk. Kirillov, épp a... Kirillov úr következik, majd pedig Adi George, és ezzel lezárjuk a vitát. Tessék, Kirillov úr. Köszönöm, elnök úr. You mentioned... Szenátor úr, megemlítette afganisztáni szerepvállalásukat. Bizonyára vita folyik Ausztráliában arról, hogy mennyire hatásos a fellépésük vagy a hozzájárulásuk ehhez az erőfeszítéshez. Ezt hogyan értékeli? Számomra az is érdekes, hogy hogyan értékeli a helyzet egészét és a kivonulási stratégiát. Szeretnék egy másik véleményt is hallani erről a világ másik részéről. Adzsi George úr következik, tessék. Üdvözlöm Hog elnök urat. Elnök úr, végighallgattam, hogy hogyan írta le az ausztrál gazdaság helyzetét, és nagyon örülök, hogy ilyen pozitív vélekedésekről számolt be. A pozitív észrevételei alapján eh, elgondolkodtam arról is, eh, hogy mit gondolhat az eh, Egyesült Államokról, illetve hogy mit gondolt arról a helyzetről a válság kitörése előtt. Nem akarom ezt a két helyzetet összehasonlítani, csak érdekelne, hogy mit csinálnak másképp Ausztráliában. Például példa lehetne ez az Egyesült Államok számára és számunkra is. A bevándorlás kezelése tekintetében ön említette ezt a kérdést, de nem vagyok egészen biztos abban, hogy értem, hogy hogyan küzdenek meg ezzel a problémával. Talán ne legyünk annyira diplomatikusak a megfogalmazásainkban. Mondjuk így, hogy azok az országok, mint Ausztrália, amelyek korábban eh, migrációs célpontok voltak, eh, és eh, bevándorlókból áll, korábbi bevándorlókból mostani lakossága, most ismét bevándorlókat fogadnak, de már egészen más megközelítésben. És ahogyan Kirchhoff úr is említette Afganisztán helyzetét, Érdekelne, hogy mi ön szerint a jövője ennek a szerepvállalásnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Először is Afganisztánt illetően volt egy kormány döntés, amely az afganisztáni szerepvállalása vonatkozott, nem a parlament döntött így. Ezzel együtt az ebben az évben a parlament is nagyon sokszor tárgyalta mind a képviselőházban, mind a szenátusban az afganisztáni szerepvállalásunk értékelését. Megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos aspektusait hogyan értékeljük ennek a fellépésnek. Nem mondhatnám, hogy általánosan támogatták a parlamenti képviselők Ausztrália szerepvállalását. Sokan vannak, akik másként szeretnének eljárni a döntések meghozatalatában, de ez inkább politikai megközelítések közötti különbséget jelent. Ami a kivonulási stratégiát illeti, nem csak specialista ö, harcoló csapatokkal vagyunk ott ö, Afganisztánban, Ausztrália részéről, hanem ö, közösségi kapacitás építési erőket is bevetettünk ebben a térségben. Meggyőződésünk, hogy önmagában az, hogyha megküzdjük ezt a háborút, megvívjuk a háborút, ezzel nem győzhetünk Afganisztánban, és ezért ilyen erőfeszítéseket is teszünk, vagyis az afgán népnek segítünk abban, hogy a közösségeiket kiépítsék, illetve megfelelő környezetet hozzanak létre, és egyfajta önbecsülést is adjunk nekik ebben a szerepükben. Mint önök is tudják, több áldozatunk is volt Afganisztánban. Maga az élet elvesztése is óriási ár, amit bizonyos ausztrál családoknak meg kellett fizetniük. A parlament is elismerte azoknak a hősöknek a teljesítményét, akik feláldozták életüket a világ békéje és stabilitása érdekében. Nem sokára Galipoliba fogok utazni, és ott fogunk tárgyalni, illetve megemlékezni az első világháborús Ausztrál részvételről. és legutóbb, amikor Európában jártam, akkor is egy hasonló háborús megemlékezésen vettem részt. És mindig tiszteljük azokat a hősöket, akik a szabadságot és a békét kívánják elérni, és ebben akár az életüket is feladozzák. A másik témával kapcsolatosan természetesen az, Európa, az ausztrál gazdaság is elszenvedett károkat, bizonyára nagykövet úr is egyetért ebben velem nem arról van szó, hogy is sikerről számolhatunk be, és azt sem gondolom, hogy az ausztrál gazdaság összeomlana a következő napokban, de azért Összehasonlítva mi helyzetünket az USA helyzetével és más országok helyzetével a globális pénzügyi válság során, úgy gondolom, hogy az erős szabályozás, a pénzügyi piacok erős szabályozása nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ez nem teszi lehetővé, hogy olyasmi történjen nálunk, mint az Egyesült Államok piacán, vagy más piacokon, és úgy gondolom, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt a G20-as találkozón a globális pénzügyi válság kitörése után, azt láthatjuk, hogy Ausztrália aktívan érvelt amellett, hogy pénzügyi megszorításokat vezessünk be a pénzügyi szektorban szabályozás tekintetében, és ne hagyjuk, hogy csak a piaci erők működjenek. Persze ezek nagyon hasznosak bizonyos tekintetben. Az európai, az amerikai piac túlzottan nyitottan működött, és ez hozzájárult összeomlásához. Azóta továbbra is hasonló szigorral vizsgáljuk pénzügyi piacaink működését, és ezzel azt próbáljuk biztosítani lehetőségeink szerint, persze nem vagyunk tévedhetetlenek mi sem, hogy piacainkon folyamatosan érvényesüljön az elszámoltathatóság és az átláthatóság. Természetesen lesznek visszaesések időről időre, mindig lesznek olyan olyanok, akik megpróbálnak visszaélni és kikerülni a pénzügyi szabályozásokat, de azért ez az általános irányvonal. Ami a bevándorlást illeti, csak annyit tudok erről mondani, hogy két fő problémánk van a bevándorlással kapcsolatosan. Az illegális eh, bevándorlók, illetve akik eh, tovább maradnak a vízumuk lejárta után, vagyis visszaélnek a vízumrendszerünkkel, turista vízummal jönnek és tovább maradnak Ausztráliában. 16 ezer a számuk körülbelül, egyszerre nagyjából 16 ezer illegális bevándorló tartózkodik Ausztráliában, úgyhogy ez ahhoz képest, amit Európában történik, nem annyira jelentős probléma. Azután vannak olyanok, akik kockázatosabb utat választanak, vagyis hajón próbálják megközelíteni Ausztráliát. Itt kötelezettségeink is vannak. Az UNHCR szabályainak meg kell felelnünk, és meg kell állapítanunk, hogy ezek a személyek valóban jogosultak-e menekült státuszra, vagy legalábbis menedékkérelemre, vagy pedig olyanok, akik nem érdemelnek ilyen elbánást. Ebben az esetben meg kell akadályozni azt, hogy ők szabadon mozogjanak az országban. Természetesen megvannak a saját szabályaink erre, és nyilván feszítettek a mi lehetőségeink is, de megvan az a kötelezettségünk, hogy gyorsan lezárjuk ezeknek az embereknek az ügyét, ezt a kötelezettséget továbbra is teljesíteni fogjuk. Nyilván arra kényszerülhetünk, hogy néhány személyt fogva tartsunk, de ezt nőkkel és gyerekekkel nem tesszük meg semmilyen, esetek, semmilyen esetben. Nem tudjuk, hogy mindez hova fog vezetni. Az illegális bevándorlók egy része, nem mindegyikük, egy részük Afganisztánból érkezik, mások Sri Lankáról, illetve más helyekről, Iránból. De ezek az áramlatok igen idényszerűek, és vannak olyan időszakok, amikor életveszélyes Ausztrália észak-nyugati partjainál megpróbálni partra szállni, és az év csendesebb időszakaiban természetesen még többen próbálják meg a partra szállást. Kérdezem a nagykövet urat, hogy ki akarja mindezt egészíteni valamivel. Köszönöm szépen. A gazdaságunk jó helyzetben van azért, mert 40 évig zajlottak a reformok, a politika és a gazdaság területén. A bevon, bevándorlás tekintetében pedig természetesen mi egy bevándorló nemzet vagyunk, és ezért viszonylag kevesebb a problémánk, mint a világ más térségeiben. Kolléga Starbi... Talán Starbi kolléga egy üdvözlő szót kíván még búcsúként intézni. Csak köszönetet szeretnék mondani a szenátor úrnak, illetve a nagykövet úrnak, hogy ilyen őszintén válaszoltak a kérdésekre. Sok kérdést kaptak, hiszen sok téma merült fel. Köszönöm szépen a részvételüket. Különböző sportágakról is szó volt, a kriketről, de mivel ugye a mi népeink ugyanazokat a sportágakat szeretik, ezért voltak ezek a kis belső utalások. Köszönöm szépen. Danyan, csatlakozunk ehhez a nyilvánításhoz. Hálás vagyunk, hogy itt volt velünk. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. You will. Bene, allora possiamo procedere con il successivo. Akkor tehát folytassuk a napi rendünkkel a következő ponttal, amely Muniz asszony jelentése. Az EU mint globális szereplő a multilaterális szervezetekben betöltött szerep címmel. Ma a módosítókról vitázunk, 154 módosító érkezett, a jelentéstevő 10 kompromisszumos módosítót dolgozott ki. Öni a szó, hogy bemutassa munkáját, tessék. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A globális kormányzás nagyon kritikus időszakát éli, hiszen egyre nő számszerűleg és komplexitásában és a problémák mennyisége. A nemzetközi intézmények és az államok egyre szűkösebb erőforrásokkal próbálják kezelni ezeket a problémákat. A szervezetek, nemzetközi szervezetek reformjával kapcsolatosan a második világháború után megindultak a fejlemények, és megpróbáltuk ezeket az új nemzetközi valósághoz igazítani, ennek részben az volt az oka, hogy bizonyos hiányosságokat kellett áthidalni, illetve az, hogy egyre több klubok, intézmények, koalíciók, informális csoportok jöttek létre, hogy a nemzetközi szintéren felmerülő problémákat kezeljék. Ezeknek az újféle szervezeteknek a koherenciáját biztosítani kell, és meghatározni Európa szerepét ez egy több pólusú rendszer a nemzetközi szintéren, ezért stratégiai tervre van szükség globális szinten, és ezért az Európai Uniós intézmények akár a saját problémáikkal is küzdenek, nagyon nehéz így az integráció. A régi és az új szervezetek mindegyikére igaz ez, ez az a kontextus, amelyben kidolgoztuk ezt a jelentést, amelyről ma vitázunk és holnap szavazunk. 140, 154 módosító érkezett, 10 kompromisszum, 52-t felölel ezek közül. Nem azt mondom, hogy nem elfogadhatóak, a többi módosító azonban nem szerepel ezekben a kompromisszumokban, nem tudtuk ezeket beilleszteni a kompromisszumos megállapodásokba, talán a témájuk nem illett hozzá, de úgy gondolom, hogy ez a jelentés a módosítókkal együtt olyasmi, ami konszenzust élvezhet ebben a szakbizottságban, hiszen nem egy politikai jellegű jelentésről van szó, hanem intézményes kérdésekről szól, mechanizmusokról, eszközökről, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik, hogy beilleszkedjen a nemzetközi szervezetek reform folyamatába. Azt vizsgáljuk, hogy az új eszközökkel például a Lisszaboni szerződésekkel, ennek a rendelkezéseivel hogyan lehet biztosítani a nemzetközi szervezetekben az Európai Unió képviseletét. Bizonyos frakciók között biztos lesznek politikai nézeteltérések, de fontos megvizsgálni, hogy az Európai Unió hogyan tudja helyettesíteni az egyes tagállamokat bizonyos nemzetközi szervezetekben, olyan területeken, ahol az EU-nak e, kizárólagos hatásköre van, és meg kell vizsgálni hogy azt, hogy ott hol lépünk fel, ahol a tagállamoknak és az EU-nak is van kompetenciája. Tíz kompromisszumos javaslatunk van ezek, a jelentés legfontosabb területeit érintik. Először röviden ezeket elmondom. Az első arról beszél, hogy együttműködésre van szükség globális szinten a globalizáció kihívásainak leküzdésére, pénzügyi piacok, energiaellátás biztosítása, szegénység, emberi, jogi, meg, emberi jogok sértése, stb. A második kompromisszum az Európai Unió jogi személyiségére vonatkozik. Mit jelent ez a nemzetközi szervezetekben való részvételre nézve? illetve hogyan illeszkedik ehhez a bizottság főképviselőjének a szerepe a külpolitikában egységes üzenetekkel fellépnie az Európai Uniónak úgy, hogy ezzel biztosítsuk globális szereplőként az EU rész szerepvállalását. Különböző megosztott kompetenciák esetén is meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk az Európai Unió nevében egységes üzenettel fellépni harmadszor. Tudatában vagyunk, hogy egészen mostanig az EU és a tagállamok megosztották a részvételőket az nemzetközi intézményekben adhok módon és elforgácsolt módon, szétforgácsolt módon, és most meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk maximalizálni a Lisszaboni szerződés jelentette lehetőségeket a multilaterális intézményekben való részvétel során. Negyedik kompromisszum foglalkozik alapvetően a nemzetközi szervezetek pénzügyi, multilaterális szervezetek szerepével, de demográfiai jelenségekkel is foglalkozik az EU-n belül és kívül, illetve a különböző pozíciók újraelosztásával a multilaterális szervezetekben, elsősorban a pénzügyi szervezetekben. Az EU már bebizonyította lehetőségeit és készségét a változásra, például a végrehajtó bizottság tekintetében az IMF összefüggésében. Átlátható, konstruktív szerepet kell vállalnunk multilaterális tárgyalások során, fenntartható fejlődés, terrorizmus elleni harc, szervezetbűnözés, klímaváltozás ilyen témákban. Mm, ötös módosító, illetve kompromisszum. Az EU példája, mint szupranacionális szervezet regionális jelleggel lehetővé teszi egy új és jobb nemzetközi jogrend kialakítását hasonló értékek mentén az Európai Uniónak globális szerepet kell adni, javítani kell a koordináció színvonalát, nemzetközi téren, hogy szembe tudjunk nézni a különböző kihívásokkal, különösen azzal, hogy meg kell erősíteni az emberi biztonságot, illetve az egyéb alapelvek érvényesülését. Ezek mind szerepelnek a jelentésben. Hatos kompromisszum. A főképviselő együttműködve az Európai Parlamenttel értékeli a hozzájárulását az Európai Uniónak a globális kormányzáshoz, meghatározva a reform lehetőségeket, megerősítve az Európai Unió szerepét, konzultálva a jövőben is az Európai Parlamenttel hetedszer kizárólagos kompetenciák az Európai Unió számára ezen a területen úgy kell megoldani a képviseletet, hogy a jelentés felhívja a tagállamokat, hogy gondolják újra részvételüket ezekben a nemzetközi intézményekben és szervezetekben, azokban, amelyekben az EU is részt vesz a 27 tagállam mellett, támogatjuk az Európa, illetve támogatnia kell a tagállamoknak az EU álláspontját ezekben a szervezetekben, például a világkereskedelmi szervezetben, ahol az EU-nak kizárólagos kompetenciája van, és vezeti az e, e U és EU és a tagállamai álláspontjának kialakítását. A megosztott kompetenciák területén az a szabály, hogy az EU is részt vesz a tárgyalásokban, és a tagállamok is külön-külön, de előzetes koordináció alapján. A jelentés bizonyos kompromisszumos módosítókban arról is szól, hogy megpróbálunk megtalálni egy olyan koordinációs lehetőséget, amely előzetes, és amelyben megpróbáljuk elérni, hogy ne legyen ellentmondás a tagállami és az EU-s álláspont között. Vagyis fel, ez egy kicsit visszalépés a tagállamok számára, hogy összehangoljuk az álláspontokat, de nem lesz egy közös képviselet vagy álláspont ezen a területen, ezen a kompetencia területen. Az egyetlen megközelítés, ami egy kicsit más, az az, ahol az Európai Unió képviseli az összes országot. Aztán a biztonsági tanácsban támogatjuk, ahogyan már többször elhangzott az Európai Parlament jelentéseiben, hogy olyan döntéshozatal érvényesüljön a biztonsági tanácsban, amely nek során fokozatosan a vétójogot az EU veheti át. Hosszú távon az EU célja az, hogy az biztonsági tanácsban helyet kapjon, ahogyan az állandó együttműködési mechanizmusok is ezt lehetővé teszik. Vagyis az a cél, hogy a biztonsági tanácsban az EU szerepet és helyet kapjon. Ami az ENSZ-ben való részvételt illeti, egy egyetlen kompromisszum szól erről, itt pontosítást kérünk az emberi jogi tanács munkájában való részvállalást illetően, és kihangsúlyozzuk a fontosságát, hogy egy főigazgatóság létrejöjjön, erre a területre a bizottságon belül, és a Genfi Bizottság eh, a lehető legrövidebb idő alatt ezt az együttműködést megkezdje. A tizedik kompromisszum pedig végül az Európa Tanácssal foglalkozik, eh, mivel az Európai Unió jogállami alapokon és emberi jogok érvényesülésén alapul, a miniszterek tanácsában való szavazásról szól ez a kompromisszumos módosító javaslat, illetve arról, hogy az Európai Parlament, az Európa Tanács Európai Parlamenti Közgyűlésen is részt vegyen. Ezeket a kompromisszumos módosítókat dolgoztuk ki a benyújtott módosítójavaslatok alapján. Gondolom, hogy nem fognak nagyon eltérni a vélemények a különböző frakciók szavazatai között a módosítókat nagyrészt tartalmazzák a kompromisszumok, ezekről egyeztettünk az árnyék előadókkal, Péter Kvaktait és a titkárság munkáját is szeretném megköszönni. Sokat segítettek a kompromisszumok kidolgozásában és a résztvevők közötti együtt, e, munkahelyszámolásában. Köszönöm, Moniz asszony. Kezdődjék meg tehát a vita az elnyék jelentéstevőkkel. Kukán úrnak adok először szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok az előadónak a munkájához, és köszönöm minden kollégának és az igen konstruktív és pozitív módosításokat. Nagyon alapos, kiterjedt vitát folytattunk Zsolettel, és jó kompromisszumokat értünk el, remélem. Remélem, hogy ezek valóban javítják a jelentést. Nem fogok részletekről szólni, de a legfontosabb üzenetet, a dokumentum fő üzenetét eh, húznám alá. Az Európai Uniónak meg kell erősíteni szerepét a multilaterális rendszerben, gyorsan kell tudnia reagálni a nemzetközi környezetben. Ha az Európai Unió a globális ügyek élvonalában akar járni, akkor a multilaterális környezetben megfelelően gyorsan kell tudni lépni. Ez azt jelenti, hogy készen kell állni arra, hogy szembesüljön a globális kihívásokkal, mint éghajlatváltás, energiabiztonság, migráció, pénzügyi, humanitárius és biztonsági kérdések, és egy sor egyéb. Az Európai Uniónak erősítenie kell szerepét és a koordinációt az ENSZ rendszerén belül. Különösen hatékonyabb részvétellel az ENSZ közgyűlésében, és különösen az ENSZ biztonsági tanács reformjában való részvétellel. Ez persze nem hetek vagy hónapok kérdése, és éppen ezért következetes, hosszú távú megközelítést kell, hogy kidolgozzunk e cél irányába. Az EU és a nemzetközi pénzintézetek a több oldalú biztonsági szervezetekkel való együttműködés ugyanúgy erősítésre szorul. A Lisszaboni keretekkel új eszközök kell a külpolitikában lehetőség van arra, hogy az Európai Unió globális téren újra pozícionálja magát. Végül pedig most tartó stratégiára van szükség, amely egyértelműen meghatározza a szükséges lépéseket, akciókat, annak érdekében, hogy globális szereplőként prominens helyre kerüljünk. Éppen ezért támogatom a főképviselőasszony és az, a főképviselőasszony ilyen stratégia benyújtására vonatkozó felszólítását. A kompromisszumos módosítókról. Nos, úgy gondolom, hogy ezek jók, és mint mondtam, készen vagyunk arra, hogy támogassuk. Bár a hetes kompromisszumos módosítónál amelyben felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy csökkentsék a, a képviselet ott, ahol az EU-nak kizárólagos kompetenciája van, részenkénti szavazást javaslok. A 48-as, bocsánat, a 84-es, amelyet Millian Volmos úr mutatott be, azt szerintem rendben van, és azt mondta az előadó, hogy a, attól függ az álláspontunk, hogy mennyire vagyunk bátrak. Persze ezzel semmi kifogásom, de hozzátenném, hogy az álláspontok attól is függnek, hogy mennyire reális egy frakció vagy a csoport. Hogyha bátrak akarunk lenni, akkor figyelembe kell vegyük a valóságot. Köszönöm. Köszönöm, Kukan úr. Sáke képviselő következik. Csáki képviselő, aki Lambsdorff úr elnyék jelentést tevője. And, uh, I would also like to... Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet mondok a, az előadónak és a kollégáknak az igen gyümölcsöző együttműködésért az Alda nevében, és uh, köszönöm a módosításokat. És úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos és megfelelő időben beterjesztett téma, és szeretnénk, hogyha az EU valóban sokkal inkább globális szereplővé válna. Úgy gondolok, hogy a tagállamoknak támaszkodni kell tudni az EU-ra az erő megsokszorozójaként, hatékonyabb váltételeként, ez nagyon fontos üzenet. Akkor, amikor az Európai Unió globális szereplőként haték, lép fel, hatékonyabban védheti állampolgárai éle, érdekeit is, de Kukán úr felhívta a figyelmet, és ez fontos, hogy a nacionalizmus és protekcionizmus erősödését látjuk, tehát a jelentésnek ezen a területen is van hatása, mégpedig az Európai Unió és a tagállamok közti próbatétel is ez, de fel kell szólítsuk a nemzeti politikusokat és a tagállamok kormányzatait hogy az, e- ahhoz, hogy az Európai Unió érdekeit képviselhesse, globális szereplőként kell fellépnie, hatékonyabban, hatékonyabban és koordináltabban. Ez tehát e, tükrözi az együttműködőknek a szándékát, és, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy most végre konkrét lépésekre váltsunk. Eh, Köszönöm, Saki. Most Scholz úr következik, aki a guvernyék jelentéstevője. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és nagyon fontos, hogy az, AF, az AFET szakbizottságban kompromisszumokra jutottunk. Az INTE szempontjából nem tudom, hogyha megnézem a szavazólistát, nem tudom, hogy miért azt sugalják, hogy az INTE bizottságnak a többsége, mintha azt sugalná, hogy ön a 11-es módosítót támogatná. Persze érteném, ha ez így lenne, de őszintén szólva nem tudom. Mert hogyha az EU nemzetközi szerepekben, szervezetekben való szerepéről beszélünk, akkor az Európai Unió tagságáról, WTO tagságáról is szó kell, hogy legyen. És így van némi felelősségünk hiszen a kölcsönös megértés légkörét kell tudnunk kialakítani, hogy a kereskedelmi partnereinkkel közön, kölcsönösen, azonos szintűen ismerjék el egymást. Úgyhogy éppen ezért szeretném, hogyha e, kicsit részletezni a javaslatát. Bene. Grazie, onorevole Scholz. Non... Köszönöm szépen, Scholz úr. Más kolléga nem kért szót, tehát megadom a szót a jelentéstevőnek az záró következtetések levonása céljából. Köszönöm szépen. Van még valaki? Elnézést, nem láttam önt. Tessék. Milán Mon. Köszönöm szépen, elnök úr. kukkan úr beszélt már azokról a témákról a jelentésben, amik engem is érdekelnek. Két módosítom van nekem. Ezek úgy gondolom, hogy nem kompromisszum tárgyai, de szeretném, hogyha a különböző frakciók felelősei figyelmét felhívhatnám erre, illetve az előadó asszony figyelmét. A 135-ösről beszélek, ami az OECD-re vonatkozik, és az Európai Unió szempontjából nagyon érdekes, hogy az eljárások tekintetében Van Rompuy úr is eh, beszélt erről, már a belga elnökség előtt felmerültek ezek a kérdések. Amikor a korábbi Európai Bizottság szerepét átvette eh, az EU, eh, e akkor tudnunk kellett, hogy az EBSZ-ben e nem csak megfigyelő státuszra rendelkezünk már másodszor, az NATO-val való kapcsolatban nagyon fontos megerősíteni ezeket a kapcsolatokat, az a rendszeres és szisztematikus találkozók tekintetében a NATO főtitkára és a fő képviselőasszony között, és meg kell vizsgálni ezt a pontot, illetve azt az elképzelést, hogy kölcsönösen létrehozzunk egy megfigyelői státuszt, és ez nagyon fontos, ezért egy módosítót is írtam erről, vagyis, hogy meg kell vizsgálni ennek a döntésnek a következményeit és a különböző vonatkozásait. Köszönöm. 20? Na. Rendben, más, tehát nem kér szót. Akkor, ahogyan az előbb bejelentettem, ön kapja meg a szót, Muniz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az észrevételeket. Mia úr a 135-ös módosítót majd még megvizsgáljuk, de a megfigyelői szerep az EU számára azt is jelenti, hogy az eredeti kiinduló ponthoz mentünk vissza, vagyis az EU képviseletében egy kicsit fejebb kell vinni a téteket minden szempontból, bizonyos esetekben tag lehet, de máshol megfigyelői szerepet kap nem tagként, vesz részt a munkában, az ilyen intézményeknek az alapszabályban szerepel, hogy milyen szerepet tulajdonítanak, és ez a 135-ös módosítóhoz is kapcsolódik, ami a NATO-t illeti. Az alapelkezelés szintén ez, hogy növeljük az EU részvételi kapacitását a különböző szervezetek jogi felépítésének megfelelően. Ami a világkereskedelmi szervezet helyzetét illeti, egyetértek a módosítókkal alapvetően, de ez a jelentés arról szól, hogy milyen szerepet kap az Európai Unió a világkereskedelmi szervezet, illetve a kereskedelmi világszervezet különböző tevékenységeinek szintjén, amikor például azt kéri a tagállamoktól, hogy egy stratégiát fogadjanak el, ezek olyan kérések a tagállamok felé, amelyek nem az Európai Unió felé irányulnak eh, ebben az összefüggésben, tehát most a kereskedelmi világszervezetről beszélünk, az egyes és a, a hármasnak egy része, nem, a négyesnek egy része és a hármas, valamint a tizenegyes eh, szól erről a témáról, vagyis a kereskedelmi világszervezetről, és ezek jól illeszkednek a jelentés szellemiségéhez, úgyhogy ezeket el tudjuk fogadni arra nézve, hogy az EU hogyan lépjen fel a jövőben ezekben a szervezetekben, a WTO-ban, illetve más szervezetekben, mint a NATO-ban. Nem erre a jelentésre tartozik, hogy konkrét ajánlásokat tegyen a tagállamok számára vagy hasonló álláspontokat alakítson ki a szakpolitikák tekintetében. Ezért úgy gondolom, hogy az említett módosítók mellett tudunk szavazni, hiszen a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság véleményével összecsengnek ezek a módosítók. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a munkáért, és felül fogom vizsgálni, illetve átírom majd a szavazó listát az utolsó megállapítások fényében. Köszönöm Muniz jelentéstevő asszonynak, ahogyan tudják, holnap szavazunk a külügyi szakbizottságban, és aztán májusban a Strasburgi ülésszak alatt szavazunk a plenárison erről. Most tehát előkészülhetünk a következő napirendi pontra. Ez egy zárt ülés lesz. Kérem tehát azokat a tisztviselőket, akiknek nincsen engedélyük a maradásra, illetve az egyéb személyeket, hogy hagyják el az üléstermet mielőtt megérkezne Jana Hibáskova, az iraki küldöttség vezetője, aki hamarosan megérkezik az ülésterembe. Quindi se volete lasciare. Tehát kérem, hagyják el a termet. Mi pedig előkészülünk a következő eszmecserére.